Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Most pedig a szavazatmagyarázatok következnek. Zunächst a Bericht Grobarczyk. Grobarczyk jelentés, Pietikainen asszony. Frau Kollegin Pietikainen. Pietikainen asszony. Frau Kollegin Pietikäinen. Pietikäinen asszony. Nincs itt, úgyhogy Jár úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én könnyen bólintottam rá erre a szövegre, mert arról van szó, hogy a állományt és a halakat jobban bőző, védjük, és számomra nagyon fontos volt az, hogy a tagállamok elkötelezik magukat fenntarthatóan, hogy ezeket a jogszabályokat betartják. Számomra meglepő, de nagyon fontos volt az is, hogy belevettük a hobbi halál, hobbi horgászatot. Egy tanulmányt készítettünk erről, és azt láthatjuk, hogy még hogyha akkor is, hogyha úgy címezzük, hogy hobbi, ez tulajdonképpen már szakmai mértékeket ér el, és ide be kell venni. És végül is szeretnék köszönetet mondani a tagállamoknak, akik a lazacállomány vissza telepítésével garantálták azt, hogy az állomány állandósuljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Makovej asszony. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az északi kollégáim aggodalmaival. A bolti tengeri régióban túlhalásszák az halálományokat, bizonyos fajok el tűnhetnek a régióból, és veszélyeztetik a halászok tevékenységét, ezért támogatom a több éves tevékenységi tervet, hogy a balti tengeri lazacállományt megóvjuk. A bizottságnak több és komolyabb ellenőrzéseket kellene bevezetnie, és hatástanulmányokat végezni a balti tengeri lazacállományra. Köszönöm. Köszönöm, Makovai asszony. Hölgyeim és uraim, hölgyeim és uraim, hölgyeim és uraim, Kaspari, Brock, Lize, Raucek, kérem, kérem, tegyék azt meg, hogy legalább csend uralkodjon a teremben. Wir kommen zu den Stimmerklärungen zum Bericht Leicht. Most pedig a Leichtfried jelentés. Zanicki asszony. Grazie. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Az utasítás elfogadható körülbelül szempontból, hiszen ez azt jelenti, hogy emiatt a élelmiszereket elpocsékolják, viszont etikai szempontból nem veszik figyelembe az állatokat. Ez a gyakorlat már 2003 óta van az európai vizekben, és most az Európai Bizottság azt javasolta, hogy legyen egy javaslat, amely kivételeket szab meg a cápa uszony leválasztásával kapcsolatban. Ez a cápák védelme miatt is van, és az Európai Uniót arra szólították fel, hogy megfelelő módon járuljon ehhez hozzá hiszen a, az a szörnyű gyakorlat a világ más táján is létezik, ezt be kell tiltani. Makovály asszony következik. Köszönöm szépen, támogattam ezt a jelentést, hiszen az Európai Bizottság számára ez lehetővé teszi azt, hogy e, nem e, törvényhozási javaslatokkal kapcsolatban meg el lehessen fogadni megfelelő e, szabályokat. Ez megfelel a Lisszaboni szerződésnek. Most a kereskedelmi politikáról van szó, ez elmélyíti a gazdasági növekedést, és lehetővé teszi a bizottság számára azt, hogy alkotási szavakat fogalmazzanak meg. Ez erősíti majd a növekedést, és az Európai Bizottságnak kell elérnie azt, hogy minden tagállam kövesse ezeket a jogszabályokat. Köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen Baszeszkó asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Én is megszavaztam ezt a jelentést, mert a közös kereskedelmi politika mind a fogyasztók, mind pedig a gyártók számára előnyös. Ezért nagyon fontos, hogy ez továbbra is hatékony maradjon, és ezért kell az Európai Bizottságnak olyan illetékességi körökkel rendelkeznie, eh, amelyekkel nem lényegi részeit az ilyenfajta előírásoknak delegáltatósok által megváltoztathatja. Tudom, hogy voltak olyanok, akik ezt elnézték, de ahhoz, hogy kövesni tudjuk a technológiai fejlődést, nagyon fontos az, hogy az eljárást alkalmazott, tehát ezt a behatalmazáson alapuló jogi aktusok eljárását alkalmazzuk, de ehhez konzultáció kell. Ezért úgy gondolom, hogy a jelenlegi javaslat nagyon jó ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni az Európai Unió versenyképességét. A krízis során a kereskedelmi politika forrása lehet az Európai Unió jólétjének. Elnök, köszönöm szépen Baszeszko asszonynak, Geleger jelentés következett, amivel kapcsolatban Makovai asszony kíván szólni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A, hal állományok korlátozottak, és ezért a technikai jellegű megérző e, eszközök a legfontosabbak a halászat e, fenntartása szempontjából, és nagyon fontos a regionalizált megközelítés. Elfogadom a bizottság javaslatát, és azt, hogy itt egyfajta átmeneti időszakot vezetnek be, de viszont kellenek e, átdolgozások, például vannak olyan területek, eh, ahol eh, bizonyos fajta halászatot eh, tiltanak. Itt egyértelmű jogi biztonságra van szükség, hiszen itt a halászok nem, támaszt, nem tudják tervezni tevékenységüket átmeneti ö, rendelkezések alapján. Köszönöm szépen, Makovai asszony. Kelly úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Elmúlt éjszaka volt a vita a halászati ajánlásokkal kapcsolatban. Egészen éjfélig itt ültünk szinte, óriási vita kerekedett. És ez arra ö, vezetett engem, hogy ezek valóban komoly javaslatok, és ezért szeretném ír kollégámat, Geleger urat méltatni, aki kitűnő munkát végzett, és sajnálatos az, hogy nem sikerült elfogadnunk azokat a javaslatokat, amiket tettek a végső szavazás során, mert nem sikerült megfelelő módon együttműködnünk a tanácssal. Geleger úrnak teljes mértékben igaza volt abban, hogy elhalasztotta a végső szavazást várom az együttműködést azért, hogy ezt a kitűnő ajánlásokat végre tudjuk hajtani. Köszönöm szépen, most még rátérünk. Patraun Nevis asszony jelentése, és Pitikainen asszony szólna, de már az előbb sem volt itt, ezért McLarkin asszony kapja meg a szót. removal... Kollégák, a cápa úszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztása a politikai frakcióm ezt nem tudja támogatni. Bármilyen hátsó ajtós megoldás, kivétel, ami ezt lehetővé teszi a nyílt tengereken, ezt le kell állítani. Ez egy barbár eljárás, hiszen ez ö, több napig tart, amíg a haldokló cápát felfalják a halak. Ez embertelen, és a az állatvédők világ szerint felháborodnak ezen, és zavarba ejtő ez, hogy az Európai Unió ezzel kapcsolatban még nem lépett. Teljes mértékben támogatom a bizottság javaslatát, hogy a tagállamok külön halászati engedélyeket adjanak ki, és biztosítsák azt, hogy a kihalászott cápákat uszonyjal együtt halásszák ki. Nem szeretném, ha derogációt biztosítanak ezzel a jogszabály kapcsolatban elnök. Köszönöm szépen, McLarkin asszony. Jedzsedzsevszka asszony következik. Engem és minket nagyon aggaszt ez a barbár eljárás, hogy a cápauszonyokat leválasztják a hajók fedélzeten és visszadobják a tengerbe. Ez kegyetlen eljárás és pocsékolás, és nagyon sok veszélyeztetett cápafajt veszélybe sodor, ezért szavaztam meg a tilalmat delegáció nélkül, és a módosítókat is támogattam, amelyek a öm, hátsó ajtós megoldásokat próbálják támogatni, és amelyek öm, ezek a, ez az eljárás az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Más területeken ugyan elterjedt, de az Európai Unió legtöbb tagállamában nem megengedett, úgyhogy ne ö, adjunk derogációt egyetlen tagállamnak sem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát én próbálom egyre jobban kiejteni a nevét. Most pedig Zaniki, asszony már nincs itt, úgyhogy jár kolléga. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm. Nagy öröm volt számomra, hogy megszavazhattam ezt a jelentést mivel több mint tíz évvel ezelőtt, amikor még állatvédő, állatvédelmi megbízottként a német Bundestagban tevékenykedtem, akkor is beszéltünk már a cápauszonyok levágásáról, leválasztásáról. Európai szinten sikerült, sikerült szabályozást elfogadnunk, és minden még olyan jó szándékkal elfogadott derogáció és nehézségeket vet fel problémákhoz vezet. Éppen ezért nagyon örülök, hogy elfogadtuk ezt a véleményt ma. Ez a határozat nem csak az Európai Unió tagállamaiban ö, valósul meg, hanem világszinten ez nagyon lényeges, hiszen az állatvédelmet nem lehet földrajzi határokkal megosztani, éppen ezért ez hatalmas siker. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Meister asszony következik. Nagyon köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. A helyzet az, hogy a legtöbben ugye félnek a cápáktól, ezt tudjuk is, de több évszázad óta élnek cápák a tengereikben, és egész egyszerűen oda tartoznak, és szerintem mindenki, minden európai polgár nevében szóltunk, amikor ma megszavaztuk ezt a jelentést. Tudjuk, hogy a leves nagyon finom, nagyon sokan éltek ezzel a gyakorlattal korábban, hogy az uszonyt levágták és a cápát visszadobták, ez nem csak barbári cselekedet, hanem igen is borzasztó, hiszen mindannyian tudjuk, hogy persze az uszony a legjobb, abból lehet a legjobb levest főzni, és azzal lehet a legnagyobb nyereséget bezsebelni, ez azonban nem működhet így tovább. 2003 óta ugye tilos ez a jelenség Európa szerte, de nagyon sok kivétel volt, és ezeket a kivételeket el tudjuk kerülni akkor, hogyha azt mondjuk, hogy a cápát uszonyastól mindenestől partra kell vinni, és csak így tudjuk megtiltani ezt a barbár gyakorlatot. Köszönöm. Makovai asszony. Igen, köszönöm. Támogatom ezt az állásfoglalási indítványt, hogy módosítsuk a 1185-ös rendeletet. Ennek ugye az a lényege, hogy kivétel nélkül megtiltsuk a cápauszony levágását a hajók fedélzetén. A cápauszony levágása során ugye visszadobják az állat maradék részeit, ez elfogadhatatlan, ez kegyetlen és barbár cselekedet, és a környezetvédelem ellen is vét ez, és ez mind a megtiltandó. Tenok kolléga, elnök úr, a uszony levágása hajók fedélzetén barbári és pazarló gyakorlat. Támogatom az állati jóléti kampányt és az EU rendeletet, amely azt célozza, hogy ugye a cápauszony levágásával, aztán cápauszony levest készítsenek, az állatmaradék részét pedig visszadobják a tengerbe brit zászlóajat halózó hajókra az vonatkozik ez a tilalom. Nagyon lényeges, hogy az EU által meghatározott standardeket más országok is betartsák. Nem szabad kiskapukat biztosítani, derogációkat spanyol és portugál hajóknak ezen túlmenően. Közelebbről szemügyre kell vennünk a túlhalászat tevékenységét is bizonyos cápafajok vonatkozásában, hiszen ez a faj kihalásához vezethet olyan fajokról beszélünk, amelyek millió éve élnek a tengereikben. Tehát ez egy nagyon tragikus esemény lenne a cápa populáció egészére nézve. Köszönöm szépen. Murphy úr következik, Murphy kolléga. Köszönöm szépen megszavaztam ezt a jelentést, hiszen ez bezárja a kiskapukat, amik a jelen szabályozásban vannak, és biztosítja azt, hogy az bárhol kifogott cápákat, amelyeket EU-s hajók fognak ki, uszonyostól mindenestől partra kell vinni. Ennek a cápaszony levágásnak nincs helye a modern halászatban. A tengeren történő cápauszony levágás és az élő cápa visszadobása a tengerbe, ugye annak fájdalmas halálához vezet. Ez profithajhászat eredménye volt ez a tevékenység, és egyáltalán semmi ellenőrzés és kezelés nem volt itt. Jó pár millió cápát ölnek meg pusztán az uszonyáért évente, ez veszélyezteti a cápa populációt és a tengeri ökoszisztémát, valamint a halászati ágazatot is veszélyezteti több szegény országban. Éppen ezért nagyon lényeges lenne az, hogy ez a barbár gyakorlat véget érjen, és a cápa uszony levágás nemzetközi szabályozásra kerüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen Murphy úrnak, most pedig következnek a szavazat eh, magyarázatok a gyermekek magának külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól. Muszkádőni képviselő asszony a szó először. Köszönöm szépen, én támogattam ezt a mai eh, állásolást a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatban. Vannak olyan harmadik országok, amelyek aláírták az erre szerződést, azonban mindig van probléma az EU-s tagállamokkal is, hiszen nem mindegyik tagállam hajtotta még végre ezt, és előfordul az, hogy a, hogy a kiskorúak védelme másodlagos többi fajta joggal szemben. Az Európai Uniónak tehát foglalkoznia kell azzal, hogy a tagállamokban hogyan is néz ki ez a helyzet. A tagállamokat fel kell arra szólítani, hogy a hágai egyezményt ültessék át, és a gyermekek jogi helyzetét javítsák. Itt az ideje annak, hogy európai testületet hozzunk létre, ami a családjoggal foglalkozik. Elnök, köszönöm szépen Muszkádéni asszonynak, Makovei asszonyi a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A nemzetközi gyermekrablás, ami nagyon súlyos, és súlyos következményekkel jár pszichológiai szempontból gyerekek és felnőttek számára egyaránt. A hágai egyezmény, amely ezzel foglalkozik, egyfajta jogi erőt ad ennek a jelenségnek. Mi egy kicsit kritiválva életjük a jogi alapját mindennek, nyolc tagállam szempontjából, és ezért is annyira fontos ez a mostani rendelkezés. Nem lehet semmilyen fajta késedelem ennek az átutatása kapcsán szeretnénk, hogyha a bizottság elmondaná azt, hogy mikor lesz az Európai Uniónak kizárólagos kompetenciája ezen a területen a nyolc új tagnak is csatlakoznia kell az egyezményhez, és fel kell gyorsítani az ügyműködést is. Hiszen minden perc, minden óra számít abban, hogy ezt a illegális gyakorlatot le lehessen küzdeni, hiszen a világ gyermekei számítanak ránk abban, hogy megvédjük őket. Elnök, köszönöm szépen Makovai asszonynak, ennyi hozzászólásot ezen témával kapcsolatban. Következik a Dohai konferencia pontja Zebrovska asszony következik, mivel Pietik ellen asszony már elment. Igen, igen, ön következik. Nem is kért szót? Doha, Dohával kapcsolatban kértem szó. de most Doháról van szó, mondja az elnök. Doha, Doha. Elnézést, elnök úr. Ez, ez, ez az állásorolás nem veszi figyelembe azt, a Szlovákia és más új tagállamok hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy csökkenti lehessen a kibocsátásokat. Azok az országok, amelyek beváltották a kiadó jegyzőkönyv előírásait, azok segítettek az Európai Uniónak abban, hogy a klímaváltozási célokat meg tudják valósítani. egyértelmű, hogy az új tagállamok erőfeszítéseit nem vették figyelembe. A kibocsátási egységeket nem szabad átruházni, és ez a tilalom megfosztaná Szlovákiát és más kelet-európai tagállamokat attól, hogy profitáljanak a zöld gazdaságból. Köszönöm szépen Zaborszka asszonynak, Baszeszko asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Meg tudjuk szavazni ezt az állásfoglalást, mert a mert Románia nem tud elérni a kibocsátási kvóta számait, és ezért mi nem áll rendelkezésre a zöld tanúsítvány, ezekkel lehet kereskedni, és emiatt fennáll a veszély annak, hogy sok pénzt veszítünk el. Úgy gondolom, hogy megoldást kell találnunk azon országok számára is, amelyek még kevesebb fajta egységgel rendelkeznek, és ezeket 2012 után is felhasználhatnák. Tárgyalni kell, és ezek során ambiciózusan kell gondolkodnunk a környezetvédelemről is. Azok a célok, amelyeket magára vállalt Románia a 2020-as stratégia érdekében, azokat a klímaváltozás esetében tettük, viszont a kibocsátási egységekkel való ezt megtiltják, ez diszkriminálja például azokat az országokat, amelyek Romániához hasonló helyzetben vannak. Köszönöm szépen Beszuszku asszonynak, Úgy tűnik, hogy gyorsan haladtunk, és itt van még a távközlési téma, ahol ugyancsak Baszeszkó asszony szeretne szavazatot magyarázni. Köszönöm szépen ezt a fajta köszönöm ezt, ezt a jelentést, és köszönöm szépen, hogy foglalkozunk a távközlési egyesületre, illetve ennek világkonferenciájával. Mindenképpen javítani kell a kommunikációt, a távközlést, viszont az irányelv nagyon fontos azért is, hogy hatékonyak legyenek ezek az irányelvek, ezek a szolgáltatások. Azon kell lennünk, hogy mindenfajta hozzáférés mindenki számára egyenlő legyen. A jelenlegi szöveget aktualizálni kell, hiszen nagyon fontos az, hogy a lehető leggyorsabban ö, sikerül reagálni a távközlési fejlődésre, fejleményekre. Nagyon jó ez a világkonferencia arra, hogy az együttműködést javítani lehessen, hiszen így eh, újfajta erőlépések is történhetnek, és így jobban tudunk eh, koncentrálni a különböző kihívásokra. Köszönöm szépen. Kopa jelentés. Nikolaj asszonyi az első szó. Köszönöm szépen, én megszavaztam ezt a jelentést. Különösen figyelembe véve a minket körülvevő helyzetet. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy az Európai Uniót bővíteni tudjuk. Én úgy gondolom, hogy ez a jelentés, amely viszonylag optimista hangulatú a jövőbeni bővítéseket illetően, majd olyan dolgokról számolhat be a jövőben, amelyek sikeresek. És úgy gondolom, hogy azok a kritériumok, amelyek, és itt a kopenhágai kritériumokra gondolok, remélem, hogy ezeket alkalmazódni, alkalmazni tudjuk. Én úgy gondolom, hogy az új belépő tagállamok kapacitásait figyelembe véve, figyelembe kell venni a helyzetüket, és nem szabad a belső folyamatokat blokkolni. Köszönöm, Stadler kolléga. Elnök úr, én nem szavaztam meg ezt a jelentést, azért, mert a parlament így feltételek nélkül támogatna bővítési folyamatot, és elfelejtjük azt, hogy a Törökországot nem lehet felvenni. A 28-os pont azt mondja, hogy Törökországban pozitív fejleményeknek vagyunk tanulni. Itt teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy az etnikai kisebbségeket, a vallási kisebbséget, különösen a keresztényeket üldözik. A Erdogan miniszter elnök úr többszörösen fellépett a halálbüntetés újra bevezetése mellett. Hát ha ezt tudják, akkor hogyan lehet pozitív fejleményekről beszélni? Én ellene szavaztam, és megismétlem. Törökország nem érett meg Európáról, és nem szabad belépni az Európai Unióba. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Stadler úr. Bílán úr. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proces... Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenlegi bővítés nem csak további gazdasági lehetőségeket jelent Európa számára, de azt is jelenti, hogy a biztonságát fokozhatjuk, különösen egy olyan fontos és érzékeny régióban, mint a Balkán. Ezek az országok folyamatosan hozzáigazítják a jogszabályokat a közösségi joganyaghoz, és nagyon remélem, hogy Horvátország példáját nem sokára követik a szomszédjai. Szeretnék a keretről is beszélni. Lengyelország számára nagyon fontos Ukrajna, mint keleti partner szomszédsága, és a grúz kormánynak a döntése is, hogy az európai utat követi az, hogy a jelentés azt javasolja, hogy új lépéseket tesz, tegyünk, és az állampolgárok egyre jobban támogassák, ez nagyon fontos, ezért megszavaztam ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bielán úr. Most pedig Makovej asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A bővítési politikát és kritériumokat a potenciális jelöltekhez kell igazítani, és az állampolgárok igényeihez, illetve az Európai Unió elveit be kell tartani. Ezért nagyon fontos, hogy az igazságügy, a korrupció és a csalás elleni harcnak nagy figyelmet szenteljünk az elejétől fogva, így aztán a 23-as és 24-es fejezetnek a megnyitása a tárgyalások elején nagyon fontos, és konkrét mutatókat kell alkalmazni. Már megtanultuk az jog betartatása fő eleme annak, hogy be tudja tartani egy ország a feltételeket. Ezen kívül ö, egyéni alapból kell elbírálni az országokat. A Macedóniával kezdődő tárgyalások nagyon jó kezdeményezések, de ezek csak magaszintűek és nem csatlakozási tárgyalások pedig ez az ország megértemli, hogy most megkezdjük vele a csatlakozási tárgyalásokat. Köszönöm szépen Makovej asszony, most pedig Smolkova asszony. Kadanszkai konferencii máme hospodárskú krízu. Köszönöm a Kopenhágai konferencia után válságban vagyunk, de ennek ellenére a bővítésre váró tagállamoknak azt tudjuk ajánlani, hogy ez egy sikeres projekt, sok, áll, sok ember életét megváltoztatta, de nagy kihívások előtt állunk. Hangsúlyoznunk kell a szolidaritást, az Európai Uniós értekeke, értékeket és a társadalmi kihívásokat. Sokan ma itt közülünk nem lennének itt a bővítés nélkül. A bővítés hozzájárult az Európai Unió békéhez, stabilitásához és a jogállamiság a tagállamoknak az alapját képezi. Ha az EU-t bővítjük, akkor az EU erősebb szerepet játszhat a globalizált világban, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy a bővítési folyamatot átláthatóbbá, igazságosabbá kell tenni, és nem szabad megkérdőjelezhető kritériumokat alkalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm. A kopás kollégák jelentése nem rossz, de nem taglalja a legfontosabb problémákat. Hadd csatlakozzam én is kifejezetten ahhoz, a kéréshez, hogy Macedóniának igenis magas szintű megbeszélésekre van szüksége. Ez jól is van így, de nem szabad hogy a görög blokádot még idén befejezzük ezzel ország, ezen országgal kapcsolatban, ami Koszovót illeti, el kell, hogy mondjam, hogy sajnos sajnálatosnak tartom, hogy a 1244-es lábjegyzetet megtartottuk. Ez egy önálló európai ország, az Európai Unió országainak legtöbbe elismeri ezt az országot, és éppen itt lenne az ideje, hogy az az öt ország, amely ezt még nem tette meg végre, elismerje hogy az ország tényleg vízummentességet kaphasson, és hogy kereskedelmi megállapodást köthessen az Európai Unióval. Végezetül én is bírálom a Törökországgal kapcsolatos képmutató megjegyzéseket. Az, hogy Törökország csatlako- tagjelölt lett, az hiba volt, egyáltalán nem felel meg az ország kritériumoknak. Köszönöm. Ennyit a kopa jelentésről. A gázai anyag következik, Costello asszony kezdi. Köszönöm szépen. Mindenek előtt üdvözölni szeretném a tegnap bejelentett gázai tűzszünetet, ennek végrehajtását kérem mindkét oldal részéről nem szabad, hogy a rakéták menjenek Gázából Izrael felé, de másik oldalról Izraelnek is be kell fejezni a bombázást, és nem szabad jogellenes kivégzéseket alkalmazni. Nagyon lényeges, hogy tartós békéhez vezessen ez az egész, különben pár hónap, pár év múlva ugyanitt vagyunk. Éppen ezért nagyon örültem annak, hogy én is részt vettem ennek az anyagnak a kidolgozásában. Ez egy hosszú távú megoldás felvázolása, és befejezi a gázai blokkádot. Az Unió két országos megoldását támogatja, ez ugye a palesztin államhoz való jogot jeleníti meg, illetve a határokon belüli békét. Ez a szavazat elismeri azt is, vagy értékeli a palesztin ENSZ csatlakozási kérelmet. Nagyon lényeges, hogy az Európai Unió egy hangon szóljon fel, és megfigyelő státuszt is biztosítsunk Palesztinának. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Billán kolléga következik. Köszönöm. A mindenféle konfliktus egyáltalán nem kívánatos, különösen, hogyha a ö, békefolyamatokat vesszük figyelembe. Mi a kezdettől fogva a két országos megoldást támogattuk, ez ugye békét, biztonságot adna ebben a régióban. A jelen helyzet azonban ahhoz ö, ö, vezet, hogy újra felemeljük a hangunkat a sajnálatos és borzasztó cselekmények ellen. A palesztin fegyverszállításokra gondolok, illetve a rakétatámadásokra. A Tel Avivi kormány kénytelen volt megvédeni saját országát a palesztin agresszió ellen Támogatom ezt az anyagot, és támogatom a két országos megoldást, és két független demokratikus állam, de a palesztin extremisták lépéseivel nem tudok egyet érteni, valamint a gázai blokkáddal sem. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Stadler kollega következik. Elnök úr, megszavaztam ezt az anyagot, bár szerintem ez nem megy elég messze, ezt el is mondanám azon a véleményen vagyok, hogy az a 600 millió, amit az Unió támogatásként eljutat ebbe a régióba, ehhez e, ezt feltételekhez kellene kötni mindkét fél számára. Ugyanúgy kellene mind a két fél számára, tehát feltételeket szabni. Izrael számára is világossá kell tenni, hogy tartósan, és ezt is mutatja meg a tárgyalások, hogy tartósan nem lehet több százezer embert szögestrót és több méter magas betonfal mögé bezárni. Partnerként kell bevonni őket a tárgyalásokba, még akkor is, hogyha ö, valakinek nem tetszik a másik éppen. Ö, Ausztriában ezzel kapcsolatban nagy tradíció van. Emlékszem, amikor Kreisky kancellát kritizálták Ausztriába, hogy Arafattal tárgyalásokat folytatott, aztán az egész végül is elvezetett a béken Nobel-díjhoz, és ma is valami hasonlót kellene járnunk. Köszönöm, elnök. Szárvaszka, köszönöm, következik. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy el tudtuk fogadni ezt a kiegyensúlyozott gázai anyagot. Több kollégám és az unió legtöbb polgára hozzám hasonlóan nagyon optimista a tűzszüneti megállapodás vonatkozásban, azonban az ötös pontot nem tudtam támogatni, hiszen ez túlmegy az állásfoglalás lényegén hogyha tényleg olyan megoldást tudunk kialakítani, ami a konfliktus mindkét félnek számára elfogadható, akkor nem szabad, hogy az egy fél egyoldalú kéréseit, egy támogassuk, ez nem vezethet el békés megoldáshoz. A, azok a területek, ahol a palesztinok élnek, azt kell szolgálják, hogy tényleg békében élhessenek, nem előfeltétel kell, hogy legyen. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen Zabowska asszonynak, Murphy kolléga következik. Nagyon szépen köszönöm elnök úr, nyolc napon át Gáza lakói szörnyűséges eh, izraeli eh, támadásokat eh, szenvedtek el, százan haltak meg, ezek nagy része gyermek volt, a Nobel díjasok, az EU és Obama, mi támogatjuk a jobboldali izraeli kijelentéseket, hogy a saját népüket védték ezzel meg. Ez azonban egyáltalán sajt sem kötődött az átlag izraeliek védelméhez. Itt igazából a januári választások előtt próbálnak szavazókat találni, és megpróbálják megakadályozni Palesztina ENSZ általi az elmúlt éjszaka bombázások nélkül tudtak már aludni az ott élők, viszont megfelelő változásokra lenne szükség ezen a területen mindenki számára. Úgy gondolom, hogy az érdekükben ezt el kell tudni élni. Köszönöm szépen Murphy úrnak, a Mikulainek kollega következik. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném támogatni mindazokat, akik üdvözölték a tűzszüneti megállapodást, és remélem, hogy ez egy hosszú távú megállapodás lesz, és ösztönzést ad majd arra, hogy hosszú távú béketedelásokat megújítsák, illetve megoldják a két állam kérdését a régióban. A az állásolás indítvány kiegyensúlyozott, a civil áldozatokról is beszél, elítéli a támadásokat a polgári lakosság ellen Izraelben. Izraelnek joga van az önvédelemhez, ugyanakkor bármilyen olyan fajta ö, törekvés, ami a civilek elleni, azt nem lehet támogatni. Az ötös bekezdésben a palesztináról beszélnek, hogy ENSZ taggá próbálnak ö, válni. De úgy gondolom, hogy először ehhez az kellene, hogy a nevükről sikerüljön megállapodni. Egy olyan helyzetről beszélünk, amikor az egy ország nevét nem ismerik el, és remetőleg erre sikerül már megoldást találni. Köszönöm szépen Murka Nájta Miklájnak kollega, nőnek most még Poszelt úr következik. Habár örülünk a tűzszünetnek a gázavezetben, de tudjuk, hogy ezek az országok igazából temetői a tűzszüneteknek, és ezért mindenképpen szükségünk van egy hosszas, tartós megállapodásra, és itt nem lehet csak az izraeli biztonság, illetve biztonsági jogra hivatkozni, amit meg kell védenek. és gondolni kell arra is, hogy egy két áll megoldásra van szükség. A hármas pontban jól szólnak erről, és összességében jól az állásolás, és az ötös pont nem megfelelő. Én támogattam ugyanazt, hogy Palesztinát fokozatosan be kell vonni az elstruktúrájába, de sajnos mi nem tartunk itt, és ezért szeretném egyetemen kiemelni azt, hogy rossz jelzést adtunk egy olyan pillanatban, amikor a Hamas, ez a Hamas ezt a Hamas területet több ezer rakétával lövik Izraelből. Először kell egy békés megoldás, és utána abban lehet majd az ezből integrációról beszélni. Köszönöm szépen Passzát úrnak, most pedig ezen téma lezárásaként Paszeszku asszony fog szólni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tartózkodtam a szavazásnál, mert a közel-keleti békefolyamatot ugyan támogattam, de nem hiszem, hogy ez folytatódhat addig, amíg a Hamas az erőszakot választja, nem pedig a tárgyalások útját. Úgy gondolom, hogy Izraelnek joga van ahhoz, hogy megvédje magát, területét és lakóit. A Hamas hibás a jelenlegi helyzetben, hiszen civil területeket bombázott és ártatlanokat ölt meg. A Tel aviv támadások mutatják azt, hogy a Hamas egy terrorista szervezet. Vannak kockázatok is, amelyek fennállnak az Izraelben lakó román kisebbség számára. Nem szabad, hogy rosszabbodjon a helyzet, és nem, lesz, ehhez, ezért le kell állítani a Hamasnak a katonai támadásaikat, és el kell fogadni a tennapi tűzszüneti megalapodásokat. Köszönöm szépen Baszaszko és Ennyi volt a gázai helyzet, és rátérünk a Danzsa jelentésre, és Tárler úr fogja elkezdeni. Elnök úr, én a jelentés ellen szavaztam, mert e az országon képviselőjeként nem tudom ezt elfogadni. Ez nem más, mint az Európai Uniónak a militarizálása, az EU és a NATO közötti együttműködés fokozása, nincs benne semmi a nukleáris leszerelésről, sőt, pont az van benne, hogy a katonai együttműködés feltétele lesz a jövőbeni segélyeknek, és alapvetően ez a NATO és az EU közti kapcsolatokat ápolja. Elfogadhatatlan ez számomra, mint egy semleges ország képviselője. Így aztán azt gondolom, hogy az ilyen jelentéseket egyetlen semleges országot képviselő képviselő sem fogadhat el. Elnök, köszönöm Stadler kolléga. Kukán kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Megszavaztam Denzsan úr jelentését. Én úgy gondolom, hogy az EP-nek ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy teljes mértékben éljenek a stratégiai és költségvetési hatalmukkal, hogy támogassák a, KG, a KBVP-t. És teljes mértékben ki kell teljesítenünk ezt a politikát, különösen a Lisszaboni stratégia által bevezetett mechanizmusokra gondolok. Ezen kívül az EU polgári és katonai missziói fokozzák az EU szava hihetőségét. Hagy mondjak egy példát. A legnagyobb ilyen misszión Koszovóban volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Makové asszony. Köszönöm szépen. 2003 óta az EU 19 polgári és 7 katonai missziót indított be. Lehetőségünk van arra, hogy a zavaros régiókban békét teremtsünk. Nyugat-Balkánon hozzájárultunk a biztonsághoz és a békéhez. Ma a Nyugat-Balkán még mindig nagyon nagy jogállamisági, kisebbségi és szervezetbűnözési elleni harc kérdésekkel küzdik. Az EU-nak a geopolitikai változásokat a nemzetközi szintéren támogatni kell. Így aztán újra kell értelmeznünk a biztonsági stratégiánkat legyünk függetlenebbek. Ez nem azt jelenti, hogy az egyezményeket felrúgjuk, sőt, a transatlanti kapcsolatok tovább erősödnek. Eljött az ideje annak, hogy nagyra törjünk a biztonság és védelem politika területén a megfelelő eszközökkel. Köszönöm. Köszönöm. Smolkova asszony. Köszönöm szépen. Én megszavaztam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy az EU védelem politikája eddig nem volt megfelelő, <clears throat> és elavult. Még akkor is, hogyha bizonyos tagállamok nem támogatják ezt a politikát, mert csökkenteni szeretnék a védelmi költségvetést, nekünk vezető szerepet kell vállalnunk, hogy vezessük a tagállamokat. Újra kell hangsúlyoznunk a stratégiai függetlenségünket, és erős biztonság és védelempolitikát kell folytatnunk. A védelmi kapacitásokra nyilván kihat a válság, de a biztonsági politikánkat nem szabad mások kezébe adnunk, nekünk kell végrehajtanunk, és a biztonság, és a, a bizottság, és a tanács is ezt gondolja. Azt kell mondanunk nekik, hogy a megfelelő feltételeket garantálni kell ahhoz, hogy saját kapacitásaink reagálni tudjanak kihívásokra. Köszönöm szépen, Smolkova. Azt mondja, Tának úr. Az Egyesült Királyságnak nagy fenntartásai vannak ezzel a politikával kapcsolatban, különösen mivel a NATO-nak a munkáját megkettőzi, pedig ez lenne az alapja a költségvetési csökkentéseknek. Nagyon fontos a NATO-val a kapcsolatokat fokozni, és nagyok a fenntartások, hogy ez a politika csak kettőződés, de ugyanakkor Nagy-Britániának az indeke az, hogy gyakorlati életében részt vegyen a politikának, hiszen plusz erőforrásokat jelent. Én Afrika déli részén tanulja voltam az, in, az indiai óceánon folytatott operációknak, illetve a Mali folytatott ö, ö, bevetésnek, az EULEX ö, missziónak Koszovóban. Ez is, ezek mind hasznosnak bizonyultak bár a politikát skeptikusan tekintem, de azért nagy a figyelem ezeket. Köszönöm szépen, Tenok úr, most pedig Posselt úr. Ez ide. Elnök úr, az elmúlt héten volt a 90. évfordulója annak, hogy született egy javaslat Pán-Európáról. Tehát a pán-európai kezdeményezés megszületett akkor ott ugye az Európai Egyesült Államokról volt szó, ő egy meglehetősen realista, pacifista volt, közös bíróságot és közös védelempolitikát is kért, és az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy Európa az alapfeladatai koncentráljon, alapfeladataira koncentráljon, és hogyha még két más fontos európai idézhetek, Franz Josef Strauss-t és Habsburgotot, aki most a héten lett volna száz éves. Ők azt mondták, hogy a NATO csak akkor, a nato csak akkor van jövője a két erős pilléren nyugszik, az európai, illetve az amerikai Egyesült Államokon. Ezt az utat kell konzekvensen folytatnunk, és a Danzsa jelentés pontosan ezt teszi. Köszönöm. Zárszki következik. Igen, nagyon köszönöm tisztelt képviselők! Meglehetősen szkeptikus vagyok. azokat a hiányosságokat illetően, amelyek alapján igyekszünk a közös biztonság és védelmi politikánkat kialakítani. Ez egy olyan dolog, ami meglehetősen távol van a valóságtól, hiszen olyan időket élünk, amikor a közös kül- és védelempolitika területén hatalmas különbségek vannak az uniós tagállamok között, és a helyzet most is hasonló, ezért is voltam szkeptikus a szavazat során. Úgy érzem, hogy ma nem, nem varás szavakra és különböző hívó szavakra van szükség a nemzetközi együttműködés területén, tehát nyitott vagyok, hogy a közös védelmi politikán elgondolkodjak. Köszönöm. Köszönöm. Lépjünk akkor tovább a Pascu jelentéssel kapcsolatban. Nikolaj asszony kezdi a hozzászólók listáját. Elnök úr, nagyon köszönöm. Azért szerettem volna hozzászólni ez a jelentős, hogy elmondjam, hogy ezt megszavaztam, mivel úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelentés Van itt eh, ugye a védelmi és a szolidaritási záradék, ezek bekerültek a Lisszaboni szerződésbe. Ezek nagyon lényegesek, hogy ezek szerepelnek a szövegben, ez is azt bizonyítja, hogy a szerződés alapján a közös eh, biztonság és védelmi politika működhet, de ennek az ehhez kapcsolódó szándék nincs meg még feltétlenül. Ami a kölcsönös védelmi záradékot illeti, ugye ez a 32-es cikkben szerepel, ezt üdvözli ez a jelentés, ezt mindenképpen támogatjuk. Nagyon lényeges, hogy egy EU-s főhadiszállást hozzunk létre, ami állandó, hiszen így az uniónak több lehetősége lenne arra, hogy fellépjen Aztán, ami a szolidaritási záradékot illeti. Ennyi. Köszönöm. Stadler kolléga. Elnök úr, én ellene szavaztam, csak úgy, mint a Kellám és Tarant jelentések ellen is. A mutatis mutandis elv alapján ugyanaz a helyzet, és da, már beazonosították, hogy miről szól. Szeretnék valamit kiegészíteni nem átlátható két pont. Mit jelent az, hogy minden eszközzel támogatunk valakit? Az mit jelent? Hiszen még a NATO elkötelezettségén is túl mutat. Második kérdés. Az mit jelent, hogy ember okozta katasztrófa? Minden válságot ember okoz. És akkor támogatnunk kell? Még egyszer mondom, hogy valaki, aki egy semleges országból jönnek, elfogadhatatlan ez. Ezek olyan homályos pontok, amiket nem engedhet meg magának. Egyébként maga az alapcél, a katasztrófa helyzetekben egymás támogatáshoz az jó, de most erre nem tudtam rábólintani. Köszönöm. Köszönöm. Makovej asszony. Bármely tagállamot az EU-ban ember, vagy ter- ember okozta, vagy természeti katasztrófa, vagy terrorista támadás érhet. Gyorsan kell reagálnunk, támogatnunk kell a társainkat. Ezért a tagállamoknak politikát kell kidolgoznia arra, hogy a biztonsági fenyegetettségekre hogy reagáljanak. Inkább féljünk, mint hogy megijedjünk polgári védelem, ez például ennek a bevonása nagyon javítaná a helyzetet. Vagy megfelelő egyensúlyt kell találnunk, hogy minden intézményt bevonjunk, és a beszámoltathatóság elvét figyelembe vegyük, ez elengedhetetlen. Köszönöm. Köszönöm, Makovej asszony, Bazeszko asszony. Köszönöm szépen. Én megszavaztam ezt a jelentést, mert azt gondolom, hogy az európai identitás kell, hogy a közös biztonsági és védelmpolitika mögött húzódja. Nagyon fontos a tagállamok szolidaritása, de ehhez elengedhetetlenek a finanszírozási mechanizmusok. A kölcsönös támogatás nagyon fontos eszköz, ha egy tagállamot megtámadnak de a gyakorlati lépéseket még tisztáznunk kell, hogy pontosan hogyan nézne ez ki. Ahhoz, hogy hatékonyan valósítsuk ezt meg, ehhez a bizottságnak technikai hozzájárulást kell nyújtania. De az új fenyegetettségi módok, mint a terrorizmus és a kibértámadások elleni védelem is nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy a kölcsönös védelem klauzáját figyelembe kell vennünk. Elnök, köszönöm szépen, Bazeszko asszony. Ez lett volna a Pasku jelentés, most pedig a Kellám jelentés. Anders Dotter asszony nincs itt, Nikolaj asszony. votat raport Megszavaztam ezt a jelentést, mivel úgy gondolom, hogy ez a kiberbiztonság nagyon fontos témájával foglalkozik. Azonban nem csak erről van szó, minden más aspektus szintén nagyon lényeges. Mindez nem lehet ugye ezen jelentés tárgya. Nagyon fontos állandó fenyegetettségekről is van szó, de ennek ugye nem vagyunk sokszor tudatában, ezek ugye a támadások és csak 10 tagállam van, van, van az Unióban ö, ilyen kibertámadási akcióterv, és ez ö, meglepő, megdöbbentő, hiszen ez mindig egy ö, politikai ö, jellegű kérdés. Voltak már ilyen kibertámadások a tagállamokban, és ez nagyon gyakran komoly költségeket okoz az áldozatoknál. A, a jelentés nagyon bátor, és felkérik itt a főképviselőt, hogy a 222-es cikket alkalmazza. Köszönöm. Repo kolléga következik. Nagyon köszönöm. Támogattam ezt a jelentést. Az Európai Uniónak meg kell tudnia védeni magát. Ez tény egyre globalizáltabb körülmények között élünk, többek között köszönhetően az internetnek. Nem csak kereskedelem zajlik, hanem az államok is függnek az internettől és az internet biztonságától. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy az adattechnika, az adattechnológia megfelelő biztonsággal működjön. Kell, hogy legyenek olyan adatszolgáltatók, amelyek biztonságosak és amelyek működőképesek, és amelyek lehetővé teszik azt, hogy európai szinten közösen fel lehessen lépni. Az a kiberbiztonság, kibervédelem területén nagyon lényeges, hogy az akadályokat megszüntessük. Nagyon fontos az is, hogy a gyerekeket és kiskorúakat védjük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Repó kolléga. Makovej asszony. 2011 márciusában az Európai Parlament kibértámadásnak volt kitéve. Egy héttel ezzel előtte a bizottságot is megtámadták. A kibertámadások a, a nemzetközi szervezetek ellen egyre nőnek. Foglalkoznunk kell ezzel, és a kommunikációs infrastruktúránkat védeni kell. Az első lépés az, hogy megújítsuk a rendszerünket annak érdekében, hogy eldöntsük, hogy az egyéni és a hálózati támadókat hogyan üldözzük. Egyszerűen kívül ugyanolyan fontos az a kibérstratégiában, hogy mi az, hogy kibérvédelem és kibérbiztonság. És az európai szintű védelme mit jelent. Ezen kívül a kibérbűnözés nem csak a kibért bűnözést jelenti, hanem azt is, hogy mindenféle támadást intéznek állampolgárok ellen komputerek segítségével. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Morkunájte Mikulénje asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom a jelentést a kibérbiztonságról. biztonságról több esetben az uniós intézmények és a tagállamok ki voltak tévennek, például Észtország 2007-ben. Mindenki érti, hogy csak nőni fog a számunk, ezért ez az intézkedés időszerű. Minden tagállamnak el kellene fogadni egy intézkedési tervet, annak érdekében, hogy nemzetközi szinten információt cserélhessünk. Bizonyos országokban, ahol nem demokratikus az uralom, megpróbálnak visszaélni az IT technológiákkal. Erre figyelnünk kell, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Markunájte asszony, most pedig Kelly úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogatom ezt a jelentést. Gratulálok az eljelentéstevőnek. Nagyon jó munkát végzett. Nagyon összetett kérdés, és nagyon fontos, hiszen a kibér szó eddig nem szerepelt a szótárunkban, ma meg mindenki ismeri ezt, különösen a kibértámadás, védelem és kibérzaklatás címén, ezért ez egy nagyon fontos téma és um, figyelembe kell venni, hogy milyen fejleményeknek voltunk tanulni az elmúlt években az üzletek és vállalkozások és az állampolgárok szempontjából is szabályoznunk kell azt, hogy mi lesz az állam szerepe, hogyan védheti az infrastruktúrát, a magánszektort, mi a kibérvédelem normái, és mi az egyensúly az állami és a magánszektor között. Ez egy jó kezdet, és innen indultunk. Köszönöm. Köszönöm. Baszeszko köszönöm, következik. Nagyon köszönöm. Megszavaztam ezt a jelentést, hiszen e, jelenleg a, fel, a támadások vagy veszélyek vonatkozásában már nem hagyományosakról beszélhetünk a tagállamok vonatkozásában, hanem sokkal inkább kiberterületen veszélyeztetik az államok biztonságát. Az Unió nagyon lényeges, hogy egy kiberbiztonsági stratégiát dolgozzon ki annak érdekében, hogy az ilyen jellegű támadások megelőzhetőek legyenek. Véleményem szerint egy munkacsoportot kellene létrehozni, amelyben a legjobb szakértők foglalnak helyet a tagállamokból. Együtt kell, hogy működjenek nato és usa szakértőkkel az eszmecsere tapasztalatcsere érdekében. Románia például az amerikai partnerekkel rendszeresen munkaüléseket tart a kiberbiztonság területén. Az ország szakértői elismertek az egész világban. Megvannak tehát a humán erőforrásaink, ezeket csak megfelelően kell alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm. A ah, talán jelentést nézzük, most Nikolaj Eszön kezdi. Nagyon köszönöm megszavaztam ezt a jelentést, bár sok minden meglehetősen vitatható, hiszen sajnálatos módon az energiabiztonsági komponens ugye nagyon lényeges, de ezt nem kezeljük megfelelő módon. Két dolgot hangsúlyoznak itt, és ez a jelentésben is szerepel, ez nagyon fontos. Az energiabiztonsági komponens nagyon lényeges, most, hogy ugye természeti katasztrófákat látunk az Unióban. Itt mind polgári védelmi, mind katonai aspektusokra kitérünk a jelentésben. Ez lényeges és jó is így. Még a jó gyakorlatokról szeretnék szólni pár szót van egy kódex, ami tartalmazza az ezzel kapcsolatos elemeket, projekteket, és itt az energiahatékonyság nagyon fontos. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Nikolaj, azt mondja, a kollega következik. Nagyon köszönöm. a klímaváltozás a békére és stabilitásra is hatással van. Talán kollégát éppen ezért dicséret illeti sajnos a klímaváltozás most a gazdasági válság árnyékában húzódik meg. Ez a szegénységet is súlyosan érinti, még jobban rontja a helyzetet. A legveszélyeztetettebbeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy felkészüljenek az önvédelemre, gyermekeket, nőket különösen védeni kell, ők kell, hogy nagy figyelmet kapjanak. ennek a jelentésnek az üzenete az, hogy komolyan kell vennünk ezeket a kérdéseket. Köszönöm, elnök. Akkor ezt következik. Köszönöm szépen. Éghajlatváltozás, természeti katasztrófák globális szinten hatnak ki a stabilitásra és a békére, a globális gazdaságra és politikai instabilitást okozhatnak az ivóvíz és az élelmiszer élelmiszerhiány migrációt okozhat két egymással szemben álló régióban. Ezért figyelembe kell vennünk a külszolgálati politikákat illetően. De kell -e egy külön képviselő erre? Vagy inkább tanácsi munkacsoportra lenne szükségünk? Nem, nem hiszem, hiszen ez csak a bürokráciát fokozza. Szerintem az éghajlatváltozással meg lehet birkózni a jelenlegi európai politikákkal. Köszönöm, Makove asszony. Pazeszko asszony. Megszavaztam a jelentést, mert az éghajlatváltozás és a hatásai eddig csak környezetvédelmi és gazdasági jellemzést kaptak, de ennek van egy biztonsági aspektusa is. A természeti katasztrófák kihatnak a nemzeti biztonsági stratégiák kidolgozására. Ezért a válságok és az éghajlatváltozások nemzetközi szinten összefüggnek. Az EU-nak reagálnia kell tudni akkor is, amikor az éghajlatváltozás krízist vált ki. Így gondol, úgy gondolom, hogy a partnereinkkel párbeszédet kell folytatnunk. Az uniós vezetőkkel a prevenciót illetően is kell tárgyalnunk, fenntartható környezetvédelmi politikát kell folytatnunk. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Bazeszko asszony. Most pedig a Jakonszári jelentés következik. Murphy úr, kettő perc, mert a frakciója nevében szól. Köszönöm akik úgy gondolják, hogy a kazasztáni emberjogi helyzet javul, vegyék figyelem, hogy két nappal ezelőtt a főügyész hivatala kiadott egy nyilatkozatot, és azt mondták, hogy a nem hivatalos ellenzék ellen ö, eljárást indítanak, mert illegális tevékenységet folytatnak, be akarják tüntetni a K plusz szatellitcsatornát és az online újságokat is. Egyértelmű, hogy Kazasztánban az emberjogi helyzet visszaesett a média és az ellenzéki pártok tevékenységének a korlátozása azt jelenti, hogy sok letartóztatásnak, igazságtalan ítéletnek, börtönítéletnek leszünk tanulni. Vladimir Kozlov, az ALGA ellenzéki pártvezetője, hét és fél évi börtönt kapott, és elvesztette a fellebbezését néhány nappal ezelőtt. A vádak szélesek, átláthatatlanok és összeegyeztethetetlenek a Kazasztán által aláírt emberjogi egyezményekkel. Nagyon van például egy olyan emberjogi aktivista Kazasztánban, akit 14 évi börtönre ítéltek. Szerintem, ha csak Kazasztán be nem bizonyítja, hogy változik az emberjogi helyzet, ne működjünk egyet Kazasztánból, a helyzet csak úgy változhat, hogyha Vladimir Kozlevot és más politikai foglyokat feltétel nélkül szabadlábra helyeznek. Mindenkit felszólítok, hogy Catherine Ashtonra, aki jövő héten ellátogat Kazasztánba, gyakoroljunk nyomást, hogy nem működhetünk együtt a kaza kormányjal, hiszen nem lehet, hogy az energiai kérdések prioritást élvezzenek az emberjogi helyzettel szemben. Köszönöm Nikolaj azt, hogy nincs itt, éppen ezért Bilán kolléga következik. Nagyon köszönöm. Az EU-kazak elmédet együttműködés kölcsönös előnyöket jelenthet. Kazaksztán különleges szerepet játszik a világ energia ellátásában, illetve az energia térképén. Kazaksztán ugye nagymértékben orosz hatás alatt van, aztán tehát közelebb kell hoznunk Európához. Egy ilyen partnerség és együttműködési megállapodás lehetővé tenni azt, hogy a kölcsös gazdasági növekedés feltételrendszerét kidolgozzuk. Ösztönözni kellene a Kazaksztánt arra is, hogy csatlakozzon a WTO-hoz. Nagyon lényeges az, hogy a növekedés orientált és termékek orientált politikát folytassanak. A Kaspi-tenger is fontos szerepet játszik ebben illetve a más közép országokkal folytatott együttműködés a kívánatos megoldást mielőbb el kellene érnünk. Köszönöm. Kokán kolléga nincs itt. Makovej asszony következik tehát. 2011-ben Kazahsztán csak 2,7 pontot kapott a korrupciós indexen. Transparency international a Freedom House a kazak igazságszolgáltatási rendszert a végrehajtó hatalomtól tette függővé jelentésében, és a korrupció is rámutatott különböző meggyanúsításokat látunk, bizonyíték, hamisítást, kínzást és más dolgokat. Ez az új partnerség és együttműködési megállapodás nagyon fontos, hogy kötve legyen más feltételekhez. Az igazságszolgáltatás rendbetétele prioritást kell, hogy élvezzen. A mm, büntetés végrehajtási intézetek fölötti hatáskört az igazságügyi minisztériumhoz kell visszautalni, a politikai foglyokat pedig szabadon kell engedni. Úgy gondolom, hogy az unió pénzügyi támogatása pontos feltételekhez kell, hogy kötve legyen. Köszönöm. Köszönöm. Tának úr következik. Köszönöm szépen. Kazaksztán nagyobb, mint Nyugat-Európa, és hatalmas, nagyon fontos szerepet játszik közép Bázsiában, és a keresztény-iszlám együttélés jó példája, hatalmas mérete, illetve olaj lelőhelyei azt jelentik, hogy nem szabad európai szempontból ezt figyelmen kívül hagyni. Ez az ország mindkét kontinenshez hozzájárult nagy mértékben kapcsolatokat tart fenn ugye Oroszországgal, az Eurázsiai Gazdasági Közösség része, ezen túlmenően közelebbről együtt szeretne működni, működni az Európai Unióval. Ez kézzelfogható előnyöket jelent mindkét fél számára, de több demokrácia és jobb emberjogi helyzet kell, hogy kapcsolódjon ehhez a kazak kormányt segíteni kell, hogy kifejleszt az infrastruktúráját ebben az országban. Ezeket, ha ezek a célok elérhetőek, akkor a partnerség együttműködési megállapodás és a WTO keretén belül történő együttműködés jó lenne. Jobban integrálhatnánk a a nemzetközi baráti politikába a Kazaksztánt, illetve a nemzetközi szervezetekbe, ahova Kazaksztán tartozik, és ez megnövelné a lakosok jólétét, támogatom tehát ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tenok kolléga, Szárnecki kolléga. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie. Elnök úr, tisztelt képviselők! Kazaksztán a régiójának egyik legfontosabb országa, nagyon sok erőforrással, fontos partner az EU-nak és a tagállamoknak. Hagy hívjam fel a figyelmüket, hogy Kazasztán gazdasági értelemben az elmúlt húsz évben sokat lépett előre. Hétszer jártam Kazasztánban, nagyon sok mindent tudok róla. Igen, persze az emberi jogok nagyon fontosak, és az Európai Parlamentnek szerepe, hogy foglalkozzon ezzel a témával, mert senki sem teszi ezt meg helyettünk. De hagy mutassak rá, hogy Kazahsztán a régió legfontosabb partnere számunkra, ezért közelebb kell vinnünk az EU-hoz. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ennyi lett volna a Jakonszári jelentés, Ferreira jelentés, Makovej asszony. Nincs már itt, Keli úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ma már utoljára szólok hozzá, és örülök annak, hogy mondhatom, hogy támogatom ezt a javaslatot. Látom, hogy 532-ből 474-en támogatták ezt a javaslatot, ez nagyon érdekes. A halászat ebben az esetben a kisüzemi halászatról szól, azokról, akiket leginkább védeni kell a KHP keretében. Különösen azt kell figyelembe vennünk, hogy a nagy gyárakkal szemben mennyire háttérbe kerülnek, pedig ők nem vallják be az igazi lehalászott volument, és bedarálják a halhúst. Ezt nem lehet elfogadni, és támogatnunk kell a kisüzemeket, hogy jobb esélyük legyen a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kolléga úr. Ennyi lett van a Ferreira jelentés, most pedig a Lövin jelentés. Makovej asszony már elment, úgyhogy Pazeszku asszony. Köszönöm szépen, én megszavaztam ezt a jelentést mert a külső dimenziója a KHP-nak nagyon összetett, és figyelembe kell vennünk az EU érdekeit. A halászat fenntarthatóságát támogatnunk kell, illetve a fajok sokszínűségét. <clears throat> nagyon fontos a nemzetközi halászat igazgatása hogy a külpolitikát, a külső dimenziót koordináljuk. Az uniónak harmonizált politikákat és fenntartható politikákat kell elfogadnia a halászat területén. Együtt kell működnünk a szomszédországokkal. Hagy hívjon föl a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet játszik az EU az illegális, be nem vallott halászat területén. Nagyon fontos, hogy a fejlesztési célokat elérjük. Köszönöm szépen! Dank, Köszönöm, Beszeszkő asszony. Ennyit a lövényjelentésről. Nézzük akkor az utolsó állásfoglalási indítványokat. Az európai parlamenti választások. Makovai asszony nincs itt, Beszeszkő asszony, annál inkább öni a szó. Pozitívan szavaztam, mivel osztom azt a véleményt, hogy az európai parlamenti választásokat kötni kellene az Európai Bizottság elnökének választásához. Sokkal demokratikusabb alapelvekre van itt szükség. Nagyon fontos, hogy az európai parlamenti választások területén is fontos szerepet játszon. Azonban Időre van szükségünk, hogy a lehető legjobb módozatot kiválasszuk a bizottság számára, és az időpont előbbre hozzátalált is meg kell vizsgálni. A nemek közötti egyenlőséget is biztosítani kellene, valamint a szakértelem fontos kritérium. A bizottság tényleg lehetne az Európai Unió egyfajta kormánya, a parlament pedig erősebb ellenőrző szerepet kapna. Köszönöm szépen. Végezetül Sinclair kolléga. Kellő biztonsággal állíthatom, hogy a szavazókörzetemben a polgárok nem szeretnék az adópénzüket mindenféle propaganda célokra kiadni. Itt különböző páneurópai partikat szerveznek az ő pénzükön. Az Egyesült Királysági lakosok többsége nem osztja az uniós identitást, a választások során az unió ellen szavaznak, tulajdonképpen ez ellenvéleményüknek adnak hangot a polgárok és népszavazást szeretnének. A szavazó körzetemben a polgárok nem szeretnék, hogyha propagandát fizetnének az ő pénzükből. Ugye nálunk a realitás az, hogy csökkentések vannak a közférában, bércsökkentés és leépítés, nem tudunk többet fizetni, és nem akarunk egy referendumot fogunk előkészíteni, ezt szeretnénk, hogy ez megtartásra kerüljön. Egy világos üzenetet küldünk, hogy mi egy ilyen jellegű referendumot szeretnénk mindenképpen, tehát köszönöm. Ezzel a szavazatmagyarázatok végére értünk. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a délelőtti napirend végére értünk, 15 óráig megszakítom az ülést. Jó étvágyat!